Koleżanki i koledzy. Kedves kollégák, megkezdjük a mai ülést. Szeretném bejelenteni, hogy folytatjuk az ülést a mai nappal. A legutóbb